Ebbe most nem menjünk bele. Én sok olyan bajorról tudok, akik támogatták Bismarckot. E, ezzel most akkor az ülést e, berekeztem. Köszönöm valamennyiüknek a részvételt